Mes chers collègues, nous voici réunis pour euh, la session. Tisztelt kollégák, ime kezdődjék tehát a legintenzívebb, sőt akár leghosszabb ülésünk is, amelynek során véleményt kell nyilvánítanunk több mint 1900 módosítóról. A költségvetés tervezetre vonatkoznak ezek a 2016-os évi költségvetésre. Köszönetet mondok az általános előadóknak, az általánosnak és a többi szakasz előadójának azon munkáért, amelyet együtt végeztek, a lehető legnagyobb óvatossággal, éjjel-nappal dolgozván. Titkárságnak is köszönetet mondok a politikai tanácsadóknak, mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy a lehető legjobb feltételek mellett készítsük elő ezt a költségvetést, tudván, hogy számos feltétel, számos probléma van, és előre látni, hogy mi is fog történni 2016-ban, nos hát ez igen csak nehéz dolog, és el tudunk majd képzelni bizonyosan módosításokat ezen költségvetésre vonatkozóan. Tény az, hogy a bizottság és a biztosok szerda reggel ülnek össze, hogy a 2015-ös költségvetés módosítást jóvá hagyják, amelynek erőteljes kihatásai lesznek majd 2016-ra is, már ami a kötelezettségvállalásokat és a kifizetéseket illeti. Elmondanám, hogy Georgieva asszony, az illetékes költségvetési biztos azt javasolta, hogy a bizottsági ülés után, szerda délelőtt, vagy akár délután, kora délután el, látogasson hozzánk, tehát ha befejeztük a szavazásunkat, akkor azt javaslom, hogy legyen még egy kiegészítő ülésünk Georgieva asszony meghallgatása céljából. Nos, ezt a meghallgatást akár hétfőn délután is megtarthatnánk Strasbourgban, bizonyos időbeli okok miatt viszont Georgieva asszony azt szeretné, hogyha azonnal tájékoztatna minket arról, hogy mit is javasol a bizottság a tanácsnak. A tanács pedig október 21-én nyilvánít véleményt, és így módon majd a parlament is véleményt nyilváníthat a migrációs csomaggal összefüggésben. Ezzel kellett volna kezdenem, Szeretném önöket arról biztosítani, hogy a napi rend, amit megkaptak, azzal mindenki egyetért. Garzebál asszony. Eh, Igen, köszönöm, elnök úr. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a DAB 6-oshoz eh, semmiféle módosító indítvány nem érkezett, a hónapi szavazásra is ezt mindenképpen érdemes lenne be, bevenni. Nem lehetett ezt korábban napirendre tűzni, mert korábban elküldték a napirend tervezetet, de szerintem nyugodtan szavazhatunk holnap erről is. Holnap vagy holnap után? Je n'entends pas d'objection. Nincs kifogás ezzel szemben. Akkor tehát az ön jelentését rögtön a 2016-os költségvetés szavazása után megvizsgáljuk, azért is, mert nincsen módosító ezzel kapcsolatosan. Tehát akkor ennek értelmében módosítottuk a rendünket. Szeretnék tájékoztatni azon döntésekről, melyeket a koordinátorok hoztak szeptember 15-én és a mai napon. Először is azt kértük a bizottsági elnökök értekezletétől, hogy engedélyezze a saját kezdeményezési jelentést a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatosan. Szintén kértük, hogy az 54-es cikk alkalmazásában véleményt alkothassunk az EMPL szakbizottság előtt lévő jelentésről. Activities, impact and added value of the European Globalization Adjustment Fund between 27 and 2014 Hát itt a 2007-2014 között a globalizációs alkalmazkodási alkalmazásáról van szó, a hozzáadott értékéről. Additional VAT and GNI based on resources and on the measures to meet cash requirements. Les, les rapporteurs permanents. Az állandó jelentést tevő Janusz Lewandowski és Gerard Döpré. Kértünk egy meghallgatást a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatával kapcsolatosan Izabel Tomá jelentéstevő, valamint Jan Olbricht. Kértünk ezen kívül két tanulmányt. Az egyik a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatával foglalkozik. Itt a társjelentés tevők nevét már bejelentettem, és egy összehasonlított tanulmányt is kértünk minden egyes euró költségeiről, amelyek az európai költségvetésből származnak, annak érdekében, hogy az európai szakpolitikákat megvalósítsuk az egyes tagállamokban. A jelentéstevőt még nem jelöltük ki. Megállapodtunk, hogy egy levelet intézünk az ütem, ütem terv, illetve a költségvetési eljárás problémájának összefüggéséről. A, költség, a 2017-es költségvetés tervezett tárgyában kaptunk egy ombudsmani kérelmet is, arra vonatkozóan, hogy a trialógus ülésén jelen legyen esetlegesen, és az AFKO, a KONT és a LIBE is hasz, kapott hasonló kérelmet. A koordinátorokkal úgy döntöttünk, hogy jó lenne egyeztetni kollégáinkkal, és egységes megközelítésmódot alkalmazni ezen kérelemre vonatkozóan. Azt is eldöntöttük, hogy meghívjuk a az Európai Parlament képviselőit, illetve magas szintű csoport képviselőit, tagjait, a saját forrásokkal foglalkozó csoportról van szó, hogy jelenjenek meg itt a szakbizottságunk előtt, még az év végéig valamikor. Ezen kívül hozzájárulásunkat adtuk egy kérelemhez. A Startup Europe adta be ezt a kérelmet, itt egy francia business school diákjairól van szó, akik a plenáris ülésteremben szeretnének egy szemináriumot tartani. Közös rendezvényt szervezünk a LIBE szakbizottsággal a költségvetési kihívások vonatkozásában, amelyek a migrációs áramlással függenek össze, illetve a jelenlegi válságból kifolyó ö, problémákkal. Ezen kívül ö, júliusban volt egy misszió Szicíliában, és ezen misszióról is beszámolunk majd. Ezek tehát azok az információk, amelyeket meg akartam önökkel osztani, mielőtt elkezdjük a módosítók vizsgálatát, illetve a szavazást a 2016-os költségvetéssel kapcsolatosan. Szeretném önöket biztosítani arról, hogy a szeptember 3-ai ülésünk jegyzőkönyve az, azzal mindenki egyetérte, azt kérdezem önöktől, nem látom, hogy bárki módosítani, módosítani kívánná ezt a jegyzőkönyvet, ezt tehát elfogadottnak tekintjük meg is adom most a szót jelentéstevőinknek, hogy vezessék be a módosítók vizsgálatát, illetve a szavazást Hozi Manuel Fernandes kap szót, a 2016-os költségvetés általános jelentéstevője. Köszönöm, elnök úr, valamennyi jelentéstevőnek, árnyékjelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani a végzett munkáért, amelyet két állásfoglalással indítottunk. Az elsőt az év elején, a másodikat pedig júliusban készítettük, a mandátumunk pedig világos volt a tárgyalásokat illetően, illetve a prioritásaink vonatkozásában. Ugye az egyik ilyen a menekültek támogatása, a migrációs problémák megoldása. Ez a prioritás teljes mértékben világos volt. Aztán a 3E, ugye itt a versenyképesség megerősítése az Európai Unióban volt a jövőben mutató projekt. Köszönetet szeretnék tehát mondani mindenkinek a támogatásért, mindazért, amit tettek hozzájárulásukért, és most itt van előttünk ez a dokumentum. Azt hiszem, hogy a parlament egységesen tud majd fellépni annak érdekében, hogy ezeket a célokat el tudjuk érni. 1902 módosító érkezett, ez mutatja a kollégek érdeklődését és kötelezettségvállalását. Köszönöm ezeket a módosító indítványokat, amelyeket most fogunk majd megszavazni. Elég hosszadalmas lesz tehát ez a szavazás köszönetet szeretnék mondani mindenkinek a végzett munkáért, ami lehetővé tette, hogy most eljussunk ide. Ilyen egységesen köszönetet mondok a titkárságnak, külön köszönet illeti guillaume aki itt ül a jobb oldalamon, és szintén remek munkát végzett ezen a területen. Valamennyi politikai tanácsadónak köszönetet mondok, akik együtt dolgoztak velem. A néppárti politikai tanácsadóknak köszönetet mondok, de valamennyi politikai frakció politikai tanácsadóit köszönet illeti. Nagyon jó minőségű munka zajlik itt a parlamentben, nem felejtem el, hogy az egyik vasárnap a titkárság tagjai egyenként nézték át az összes módosítót, és nem felejtkezem el nem csupán a titkárság kiváló munkájáról, hanem az egyes politikai frakciók tanácsadóinak munkájáról. Gyakran nem is látjuk kívülről ezt a munkát, de valamennyien megerősíthetjük, hogy mennyire jó volt ez a munka. Köszönetet mondok tehát mindenkinek a szakértelemért, a kötelezettségvállalásért és a munkáért. Merci, monsieur le rapporteur général. Köszönjük az előadónak, az általános előadónak. Kiváló munkát végzett. Döpré úrnak is szeretnénk köszönetet mondani, aki a többi szakasz előadója. Csak nagyon röviden, elnök úr, ha megengedi. Röviden bevezetném a többi szakaszt a szavazás előtt. hogy Hozé Fernández úr csodálatos bevezetője után ne, nekem kell szólnom. Sommes dans un moment de d'émotion. Euh, Madame Calvino, pensez-vous? Calvino asszony ön szerint. Ön szerint tudna valamilyen nyilatkozatot tenni, mielőtt megnyitjuk magát a szavazást? Van valami bejelentő valami? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok tehát akkor röviden reagálni, és mi is szeretnénk a saját érzelmeinket mindenképpen valahogy elnézést tartani. Elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy nagyon fontos szavazás előtt én is adok egy pár szót, hiszen tényleg nagyon fontos szavazás vár ránk. Az önök szakbizottsága során, a hármódon megbeszélésük során, az eszmecserék során az Európai Bizottságnak alkalma volt a 2016-os költségvetés tervezetet felvázolni, illetve hogy hogyan látjuk, hogyan vélekedünk a tanács végső olvasatáról. Nos, illetve álláspontjáról. A, a költségvetés benyújtására, tervezett benyújtására májusban került sor, azóta sok új fejlemény el kellett számolnunk, erre már utalt az elnök úr. Valóban május vége óta, amikor is az Európai Bizottság a 2016-os költségvetés tervezetet benyújtotta, több fontos fejlemény is bekövetkezett, ami miatt az Európai Uniónak reagálnia kellett felelősen, szolidárisan. Nagyon gyorsan telik az idő, lehet, hogy már el is felejtettük, de az első jelentés ilyen esemény, május vége óta a görög válság volt. A Görögország segítségét siető intézkedések között a 2014 és 20 közötti programozási időszakban felgyorsítottuk az uniós programokat, illetve az uniós társfinanszírozás mértékét is megnöveltük, és a fennmaradó rész korábbi rendelkezésre bocsátását is levetőtük. A 2015-ös költségvetésre ez 1 milliárd eurós kiadása volt. Úgy érezzük, hogy ez a kifizetési előirányzatokon belül megoldható probléma, anélkül, és ezt hangsúlyozom, anélkül, hogy aláásnánk azt a célt, hogy a kifizetetlen kötelezettségvállalásokat 20 milliárddal leszorítsuk. 2016-os költségvetésre milyen kihatással vannak mindezek az intézkedések. Úgy érezzük, hogy a költségvetés tervezetbe ez is belefér. Van ennyi mozgástér ebben, de mindenképpen fogunk majd rendszeresen beszámolni, ahogy azt vállaltuk, a kifizetések alakulásáról az október 19. következő szakbizottságülésükön kívánjuk az első ilyen beszámolt megtenni. A nyári szünet után eh, a teipari válság volt a következő ilyen fontos költségvetési kiadással bíró fejlemény vagy esemény. Az Európai Bizottság teipar teipart megsegítő csomagja egy 500 millió eurós csomag volt. Lehet, hogy nem tűnt ez fel mindenkinek, de megpróbált javaslataink között szerepelt az is, hogy a legrászorultabbak irányába próbáljuk, vagy felé próbáljuk irányítani a tejfogyasztást október közepéig kívánjuk a tejprogram, illetve az orosz embargó meghosszabbítása miatti zöldséggyümölcs program költségvetési hatásaitról is beszámolni. A harmadik ilyen válság, amely még eddig nem tudtunk megoldással szolgálni, és úgy tűnik, hogy ez velünk lesz sokáig, ez a menekült válság soha nem látott méretű válsággal kell szembenéznünk, soha nem látott nyomást gyakorol ez az Európai Unió költségvetésére is. Az Európai Parlament az iránymutatásaiban ezt fontos prioritásként tüntette fel, helyesen jelezve, hogy a hármas eh, fejezetben, a biztonságpolitikai dimenzióban kell ezzel számolni, illetve a külső eh, eszközök között a négyes fejezetben. A 2016-os költségvetés tervezetben 270 millió további előirányzatot javasoltunk a migrációs programokra, további intézkedésekre van szükség arra, hogy a menekültválságra hatékonyan reagálhassunk. Az Európai Bizottság több intézkedést is tett, több csomagot is nyilvánosságra hozott, a legutóbbit, legfrissebbet a múlt héten ide tartozik például az áttelepítési mechanizmus a nemzetközi védelemről szorulók esetében, a tanács is elfogadta ezt a múlt héten. Bár a részletes költségvetési kihatások a 2016-os módosító, kettes számot viselő módosító levélben szerepel majd. Az Európai Bizottság már múlt héten bejelentette, hogy a 2016-os költségvetésre ez várhatóan lett 780 millió, az átrepítésre 600 millió euró, a, a, a szükséghelyzet vagy víztartalék alap tekintetében az ELSZ és az Európol megerősítésére, illetve a humanitárius segélynyújtás céljainak megerősítésére. Az önök által benyújtott módosító indítványok egy része figyelembe veszik ezt részben, éppen ezért üdvözölni tudom csak, hogy az Európai Parlament támogat bennünket e tekintetben is. Elnök úr már említette, hogy vannak olyan intézkedések, amelyeket már ez év során véget, végre kell hajtani. Mivel nagyon sürgős a e, eh, égető a helyzet, éppen ezért egy 2015-ös költségvetés módosítást fogunk benyújtani e hét szerdán, az Amifon a belső biztonsági alapon keresztül, az Európai Szomszédság politikai eszközön, illetve a humanitárius segítségnyújtás eszközön keresztül. Összesen ez 800 millió euróra rúg majd. A célunk ugyanis az, hogy olyan csomagot állítsunk össze, amelyet a 2016-os költségvetés tervezettől külön tudunk majd tárgyalni. A mi megközelítésünk két évetől elfel, de úgy érezzük, hogy a 2015-ös költségvetés módosítási tervezet a tanács és az Európai Parlament beleegyezésével is egy gyorsított eljárással valósulhat meg, annak érdekében, hogy ezek a pénzek minél hamarabb eljussanak a rászorultakhoz, a legfontosabb helyekre. Úgy érezzük, hogy ez nem szabad, hogy részét képezze a 2016-os költségvetéssel kapcsolatban folyó egyeztetési eljárásnak. Összefoglalva tehát Májusban úgy éreztük, hogy egy felelős költségvetés tervezetet nyújtunk be, tartjuk a vállalásainkat, például a kifizetések terén. Azóta sikerült megállapodnunk az EFSA eh, finanszírozásáról, ezt is tiszteletben kell tartani, illetve egyértelmű költségvetési válaszokkal kell szolgálni az említett eh, válsághelyzetekre, és úgy érezzük, hogy ezt is felelősen eh, kezeljük. Mivel a hármas fejezetben nincs már mozgásterünk, a lehető legnagyobb mértékben szeretnénk kihasználni az MFF által biztosított rugalmasságot, ugyanakkor tiszteletben kell tartanunk a költségvetési szigor szabályait is, éppen azért, hogy minden euróból a legtöbbet hozzuk ki, és említettem, hogy eh, ez mennyire fontos eh, nyilván az Európai Parlament számára is. Nagyon röviden Röviden az Európai Parlament költségvetési módosítóiról is szólnék pár szót. Nagyon örülünk annak, hogy jó néhány módosítást nyújtottak be. 1270 módosító indítványról beszéltünk, azt hiszem, hogy a jó néhány az bőven kifejezi ezek számát. A kifizetési előirányzatok, amelyek a 2016-os költségvetés tervezetemben szerepelnek, tulajdonképpen a tanács által javasolt ö, csökkentéseket ö, megfordítani az Európai Parlament, ugyanakkor a 2016-os DABON felül, költségvetés tervezeten felül jelentős növekményt javasolnának a képviselők. Az 1A fejezettel kezdeném. Jó néhány politikai frakció, illetve illetékes szakbizottság azt javasolta, hogy a Horizon 2020 a hálózatfinanszírozási eszköz az EFSI megállapodás előtti szintre való visszaállítását javasolják. Azt hiszem nem kell elmondanom, hogy a 3E cél eléréséhez mennyire fontosak ezek a programok, a foglalkoztatás, a fejlesztés, illetve a vállalkozói kedv javítása. Az egy a szakaszon belül bármiféle növekmény a rugalmassági eszköz használatát feltételezi. Az Európai Bizottság éppen ezért a rugalmassági eszköz egészét a hármas szakaszban szeretné felhasználni menekültválság kezelésére. Ez azért mindannyian a rendelkezésre álló szűkös forrásokat sokkal határozottabban kell prioritizálni. Az 1B fejezeten belül jó néhány módosítóindítvány indítvány az ifjúsági eh, foglalkoztatási kezdeményezésre szánt pénzek emelését eh, szolgálná. Mi támogatjuk ezt a programot, de úgy érezzük, hogy korai lenne kötelezettségvállalásokat már ezen a ponton eh, elfogadni, mert 2018-ig igazából tovább halad ebben a tempóban a program. Az a frontloading egy milliárdos nagyságrendű volt, talán nyilván önök is emlékeznek, ezek mind kifizetésre kerültek, éppen ezért úgy véljük, hogy a végrehajtás szintje 2016 és 18 között fog majd a csúcsra kerülni, éppen ezért majd a félidős felülvizsgálat után érdemes ezt újra gondolni, 2016-os költségvetésben nem érezzük indokoltnak ezt a növekményt. Végezetül, továbbra is röviden, a kifizetések bizottsági szintre való helyreállítása, tehát a tanács által megvágott összegek megfordítását javasolt az Európai Parlament, ezt nyilván egyetértünk, és ezt köszönjük köszönettel tartozunk az Európai Parlament javaslataiért, főként Fernández úrnak tartozunk köszönettel, aki azt javasolja, hogy a kötelező administratív költségvetési sorok eredeti szintre való visszaállítását támogatja. Egy pár héttel ezelőtt beszéltünk az Európai Bizottság vonatkozó hozzáállásáról, de az új prioritások, új feladatok, amelyeket az ügynökségek kapnak, mint például a migráció területe, úgy érezzük, hogy további erőforrásokat mindenképpen az ügynökségek eh, alkalmazotti számának 5%-kal való csökkentésén kívül kell, hogy legyen Frontex, ELSO, Európol eh, esetében úgy érezzük, hogy az 5 százalékos eh, határérték ezek az ügynökségek nem szabad, hogy alkalmazásra kerüljen. A végrehajthatósággal kapcsolatos feljegyzésünket az elkövetkezendő hetekben jutatjuk el az Európai Parlamenthez és a tanácshoz, hogy valóban mennyire életképesek ezek a javaslatok, és szerdán Györgyeva eh, biztos asszony eh, fogja a költség költségvetés módosítás tervezetét benyújtani, ami azt hiszem jó példája lehet annak, hogy az európai intézmények hogyan tudnak, illetve gyorsított eljárásban választ adni az olyan kihívásokra, mint az előttünk lévő menekültválság. Köszönöm. Um, merci pour euh, cette déclaration. Köszönöm ezt a nyilatkozatot, asszonyom. Bizonyára a raportőröink odafigyeltek arra, amit ön mondott a szavazás után, és majd amikor nem csak itt a bizottsági szavazásra, hanem plenáris szavazásra is gondolok, nyilván jön majd az egyeztető tárgyalások köre, és eh, mivel állandóan változik a helyzet, előfordulhat, hogy lesznek még kiigazítások. Nyilván ezt nem lehet még tudni. E, mindenképpen meg kell találni a megoldásokat, és e, gyorsan kellett megtalálni a megoldásokat, e, mert ugye itt van a bevándorlási válság, amely azonnali és konkrét lépéseket tett szükségessé, ami pedig az 5%-os létszámcsökkentést illeti az ügynökségeknél. Nos, ott az a döntés, ami született, szerintünk egy igazságos döntés. Köszönöm, elnök úr. Elnézést, hogy kicsit feltartóztatom az eljárást a hozzászólásommal. Nos, valójában itt a bizottság javaslataival összefüggésben igencsak erős vitára van még itt szükség a szakbizottságon belül, és ezeket ö, értékelnünk kell. Elnézését kérem. Ön az imént említette, hogy ezáltal megmutatkozik, hogy az európai intézmények képesek a gyors cselekvésre. Akkor nézze meg, kérem, a bizottság közleményét, a múlt hétről datálódik ez. A tagállamok és a bizottság is nyilvánvalóan csiga lassúsággal kívánnak előre haladni. Két példa. Ön helyesen írja, hogy a világélelmezési program helyzete olyan, hogy a tagállamokat arra kérik, hogy a 2014-es év forrásait a lehető leghamarabb érjék el. És hogyha megnézzük a táblázatokat, amit ma mindenki megtalálhat, akkor látjuk, hogy az átlagos tagállam, de akár az Európai Bizottság is szeptember végén volt az az állapot, még messze nem érték el azt, a világélemezési programra való ráfordítást illetően, amit el kellett volna érniük. Hogyha közelebbről megvizsgáljuk, akkor tudjuk, hogy egy adott év végén a források túldimenzionált mértékben növekednek. De akár a menekültek problémájának drámaisága is kötődik ahhoz, hogy nagyon-nagyon sokat romlott a helyzet, amiatt is, hogy a nemzetközi programok nem rendelkeznek a szükséges forrásokkal, hogy egyes intézkedéseket sikeresen lehessen menedzselni. És ez nem csupán egy felhívás a tagállamok irányában, hanem az Európai Bizottság irányában is, hogyha ugyanis a 2014-es számadatokat megnézik, 47%-kal kevesebbet bocsájtottak ebben az időszakban a világjellemezési program rendelkezésére, mint a tavalyi évben. És itt nem lehet összevetni valójában ezeket a számadatokat, hiszen ezen problémák túl dimenzionált mértékben növekedtek. Az európai intézmények és a mi esetünkben is látjuk, hogy nem rendelkezünk megfelelő mechanizmusokkal, hogy a válságokra megfelelően és gyorsan reagálni tudjunk. És elnök úr, itt a költségvetési eljárás értékelésénél azt hiszem, hogy ezzel a problémával igencsak intenzíven kellene foglalkoznunk. Ugyanez érvényes arra a megállapításra, ön írja, ön maga, hogy összességében 4 milliárd euró hiányzik ahhoz, hogy a humanitárius segítségnyújtás által támasztott igényeket a szíriai válság kapcsán 2015-ben ki lehessen elégíteni és ön azt is írja, hogy a tagállamok és az EU legalábbis kötelezettséget kellene, hogy vállaljanak arra, hogy ezen összeg legalább felét rendelkezésre bocsássák. De ezek a számadatok a 2015-ös évre vonatkoznak, ahol is még messze nem tartunk a 2016-os évre előrelátható igényeknél. Tehát mindenkit arra kérek, hogy gyorsított eljárás keretében cselekedjünk, hiszen már most látjuk, hogy ellentmondásban vagyunk ahhoz képest, amit az Európai Tanács bölcsességében a legsürgősebb igények keretében megfogalmazott, 1 milliárd eurót rendelkezésre bocsájtva. Izgatottan várom tehát a javaslataikat, és aztán a tanácsra gyorsított eljárást kell lebonyolítanunk, hiszen a tél már itt van, és túlságosan sok időt vesztegettünk el, ez így tovább már nem mehet. Köszönöm. Merci. Merci de, de ce rappel et de... Köszönöm ezt a figyelmeztetést. Georgieva asszony szerdán fog majd eh, nálunk járni, vagy eh, az ebédszünet előtt, vagy azután, az nyilván eh, majd lehetőséget biztosít arra, hogy vitát folytassunk a bevándorlási válságról is, és amennyiben nem tud megfelelni a jordániai amennyiben nem tudunk megfelelni a jordániai, törökországi, stb. táborokban élők elvárásainak, akkor egy újabb migrációs hullám indulhat el, és ezért kell bíznunk abban, hogy az állam és kormányfők levonják a megfelelő következtetést, és a szabadulni fognak az impotencia látszatától, ami oly mértékben zavarja polgárainkat. Most pedig eh, kezdődik a szavazás. Először is egy ellenőrzést eh, tartunk majd, majd eh, tehát egy ellenőrző szavazás következik. Kérem mindenki tegye be a kártyáját a helyére.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 Egyrészt ugye a levezető elnök jó, ha semleges, ugyanakkor e, szavazhatnék, amennyiben a frakciómban nem, brobból nem jelentek volna meg elegendő számban a képviselők. 35-en szavaznak, úgy látom, hogy nincs probléma a gépek használatával. J'appelle d'abord dans la section 3. Hármas e, fejezet következik, az administratív kiadások. Je voudrais indiquer que... Itt jelezném, hogy exprimé sur a kompromisszumokról kell először nyilatkoznunk, amit blogban fogunk szavazásra bocsátani. A egyes módosítókról kértek külön szavazást, e, a engedelmükkel, a kompromisszumokkal kezdünk tehát, majd a külön szavazások következnek azokról a módosítókról, amelyekről szavaznunk kell, és... Ce contenu dans le compromis. És ez illeti, érinti azokat is, amelyeket a kompromisszumok lefednek egyébként, ha kértek külön szavazást. Nos, az első kompromisszum a hármas fejezettel kapcsolatban, eh, heading 1-től 4-ig, administratív és kutatás eh, támogatási eh, kiadások, ki támogatja ezeket a kompromisszumokat, ki ellenzi, tartózkodások, akkor ezt a kompromisszumot elfogadtuk. A második blokk, az ötös fejezet a hármas szekcióban, ez a kiadásokról szól. Ezt is szavazásra bocsátom. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Ezt a második kompromisszumot is elfogadtuk. Megyünk tovább a külön szavazásokra a3 0103 A30301 3 egy módosító, Gressle asszony kérte, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk következik xx nulla xx tizenegy. ez egy intemódosítás 6602-es, ki támogatja? Ki ellenzi? Ezt ellenőriznünk kell géppel, megnyitom a szavazást.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 Szárvama úr 10-01-05-15-ös, de ez kiesik a kompromisszum miatt, tehát erről nem kell szavazni. Nem. Van egy kompromisszum, amely az SND 7047-est fedi le a 070201-es költségvetési sorban, és aztán Szárvama úr módosítója a Költségvetési Bizottság 4360 kitámogatja. letehetik a kezüket, ki ellenzi. Tartózkodók, akkor ezt a kompromisszumot elfogadtuk. Aztán a következő, amiről beszéltünk, az a kompromisszum elfogadottsága miatt kiesik. 32.01.05.21 itre per 52.90 kitámogatja. Ki ellenzi? tartózkodók, ezt elfogadtuk. Következik 32.01.05.23 ITRE per 52.91. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Ezt elfogadtuk. A következő költségvetési sor 21010404, Ferrera módosítója a mi bizottságunk részéről, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodók, ezt elutasítottuk. Megyünk tovább, jönnek a megjegyzések nomenklatúra. A költségvetési sor a 29010401, ez a Ferrera módosító. kitámogatja, Ellenzi? Tartózkodók? Azt gondolom, hogy ezt elutasítottuk. 19.01.04.01 González Penyász módosítója, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elutasítottuk. 16.03.02.04-es sor Moody és Howitt módosítói, ki van mellette, ki van ellene. Ezt ellenőrizni kellene, géppel megnyitom a szavazást. Lezárom. ezt elutasítottuk, ezt a módosítót. A3010S0202 költségvetési sor Gressle módosítója, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodók, elfogadtuk. 31010701-es sor Züber módosítója, ki támogatja, ki ellenzi tartózkodók, elutasítottuk. XX01-es sor, egy GUE a 7413-as módosító, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, ezt elfogadtuk. Jönnek a tartalékok. 32.01.05.23-as sor a zöldektől a 77.40-es módosító ki van mellette ki ellenzi, tartózkodók, ezt elutasítottuk. 30 01 13 01-es költségvetési sor a 43 10-es módosító Gresselasszonytól ki van mellette. Ellenzők, támogató, tartózkodók, ezt elfogadtuk. 24.01.07 A3 01.01.01-es sor, Gressle módosítója ki kitámogatja ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. Eh bien, nous en avons terminé pour... Euh... Nos, akkor az administratív kiadásokkal a hármas szekción belül végeztünk. Megyünk tovább, az ügynökségek következnek. Ami az ügynökségeket illeti, ugyanaz a helyzet, mint az előző résznél volt. A kompromisszumos blokkokkal kezdünk, és ezt követik a külön szavazások. Az első blokk amelynek célja az, hogy helyreállítsuk az eredeti költségvetési tervezetet, ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt a kompromisszumot elfogadtuk. A második blokk ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. A harmadik blokk következik. Ki van mellette? Ellene? Nem láttam elég kezet, éppen ezért elrendelnék egy gépi ellenőrzést. Megnyitom a szavazást. Öszkötájkló. Lezárom. Elnézést kérek, ezt elfogadták. Megyünk tovább, a külön szavazások következnek. 18.02.03, 18.02.03.01, 18.02.03.02, Frontex sorok, ki van mellette? Ellene? Akkor ezt is ellenőrizni kell, géppel nézzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Cet amendement est re... Ezt a módosítót 18-15 arányban leszavaztuk, két tartózkodás is volt. 17.03.10, ez a költségvetési sorszáma, a 20 as módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt elutasítottuk. 18.02.03 ECR 8200-as módosító ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is leszavaztuk. 18.02.04 ECR 8207 ki van mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 33.02.07-es sor ECR 82.06-os ki van mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. Megyünk, tartalékok következnek. 12.02.06-os költségvetési sor Kigold módosítója, 44.95-ös ki van mellette. Ellene tartózkodók ezt leszavaztuk. Jönnek a megjegyzések 0403 11-es sorhoz, a FEMME bizottságtól a 6009-es ki van mellette. Ki contre? Ellene. Tartózkodók, ezt elutasítottuk. 0403 12-es FEM 6025-ös ki van mellette. Ellene. Tartózkodók, ezt megszavaztuk. Következik a 4002-es, illetve az nem következik, mert ugyanaz, tehát az előzővel azonos. 0602-0302, a 4136-os módosító Negreszkúrtól ki van mellette, ellene. Tartózkodók, ezt eh, elvetettük. 12.02.05-ös sor először az Econ módosítójáról szavazunk a 6309-esről, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Ezt elfogadtuk. EPP az EPP 7538-as ezáltal le volt fedve, ugyanúgy az SND-től a 7039-es, Alde 8002-es ki van mellette? Kék volt. Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Ezt elutasítottuk. 4105 e, Ali úrtól ezt lefedi az előző szavazás, ami azt jelenti, hogy ugyanaz lett a sorsa, tehát nem kell szavazásra bocsátanom. 3202 e, 10-es költségvetési sor, ITRE 5304-es ki van mellette ellene tartózkodók, ezt elvetettük. 18.02.03 zöldektől 77.18-as ki van mellette. Ki kontra? contre? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Ezt elutasítottuk. 18.03.02-es költségvetési sor Libe 59.98 ki van mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Femtől a 60-21-es eh, ki van mellette? Ellene tartózkodók ezt elutasítottuk. A Költségvetési Bizottságtól a 4631-es ezáltal le van fedve. 330207-es sorhoz a FEM 6033-as, az egyes blokk ezt is lefedi, amiről már szavaztunk. Ezzel befejeztük ezt is, tehát az ügynökségek részt is befejeztük. Most következik az 1A fejezet. Nem euh, Ugyan ez lesz az eljárás, mint korábban. Tehát először a kompromisszumokról szavazunk, amelyekről blogban szavazunk. Most, majd a külön módosítókról szavazunk, tehát a külön szavazatok lesznek. Az első alblokk, amely helyreállítja az eredeti költségvetési terv számait, ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt elfogadtuk. A második blokk ki van mellette? Ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk. Harmadik blokk, ki van mellette, tartózkodók, bocsánat, ellene és tartózkodók, ezt elfogadtuk, mely jönnek most a külön szavazások. Először is a 010104-es sorhoz két módosító érkezett, GUE 7415, eh, Budget 4389, ki van mellettük, ellenük, tartózkodók, ezeket elutasítottuk. Link 010201 három módosító érkezett, ezek eh, ugyanazok, FDD-től 78-55, budget 43-90, ki támogatja ezeket, ki ellenzi. Tartózkodók, ezeket a módosítókat, tehát elutasítottuk 010406-os költségvetési sor, EFDD 7851-es módosító kitámogatja, ki ellenzi tartózkodók, ezt elutasítottuk. 020202-es költségvetési sor GUE 7264 kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodók. Ezt elutasítottuk. 02040203-as költségvetési sor GUE 7267-es ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt elutasítottuk kettő ugyanolyan, tehát egységes módosító 040265, a GUE 7414-es, illetve a budgettől a 4423-as, ki támogatja ezeket, ki ellenzi, ki tartózkodik, ezeket a módosítókat elutasítottuk. 0403-0101-es sorhoz a GUE 7274, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik. Ezt elutasítottuk. ECR 8202 ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodók. Ezt is elutasítottuk. 04030105 ECR 8204 kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodók. Ezt elutasítottuk. 06 os költségvetési sor EFDD 7866 kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodók. Ezt elutasítottuk. 04030108-as sor FDD 7853 kitámogatja. Mellette. Ellene tartózkodók, ezt eh, elutasítottuk. 0403 02 01 82 05, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodók, ezt a módosítót elutasítottuk. 0602 05-ös költségvetési sor EFDD 7878, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodók, ezt elutasítottuk. 12.02.01-es sor, két azonos módosító, FDD 7888, Bacs 4451 kitámogatja ezeket, ki ellenzi ezeket. Tartózkodók, ezt a két módosítót elutasítottuk. 14.04.01-es sorhoz Bacs 4609 kitámogatja ellene. Tartózkodók, ezt elutasítottuk. 15.02.02-es sor a Költségvetési Bizottságtól 46.15-ös kitámogatja, kiellenzi. Tartózkodók. A módosítót elutasítottuk. Jönnek a tartalékok. 12.02.03-as sor. Első módosító SND 7148 ki támogatja. Ki ellenzi? Tartózkodók. Elfogadtuk. Ekkon 6305. De ez kiesik, mert elfogadtuk az előzőt és ugyanúgy kiesik a Költségvetési Bizottságtól a 4494-es is. 32.05.01.01-es sor, Bajs 41.11, ezt visszavonták. 32.05.01.02 zöldektől a 77.41-es kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodók. A módosító elbukott. A Költségvetési Bizottságtól a 41.12-est pedig visszavonták. Jönnek a megjegyzések. A Link budgétaire 0102. 010201-es sor, a Bacstola 4390-es, de erről a bizottság már nyilatkozott, amikor a blokkokat megszavazta és elutasította. 0201-0601, Bacs 4133 ki van mellette, ellene tartózkodók, a módosítót leszavaztuk. 020201-es sorhoz az elsőként a Bacs 4398-as kitámogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik. Ezt elutasítottuk. Bacs 4638 külön szavazás következik, mármint részekénti szavazás első rész mellette. Ellene tartózkodók az első részt megszavaztuk, a második részt viszont visszavonták. Következik az ALDE 8079-es, illetve a BAGE 4107-es. Ezek azonosak, ezek a módosítók, és van hozzájuk egy új megszövegezés, amit nem szeretnék felolvasni. Ki van mellette? ki ellenzi, ki tartózkodik. Ezeket a módosítókat elfogadtuk. Femme 6000-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Ezt elfogadtuk. GUE 7261-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók ezt elvetettük. A Költségvetési Bizottságtól a 4393-as ki van mellette, ellene tartózkodók. Ezt elvetettük. Ekkon 63-23 ki van mellette, ellene tartózkodók. Ezt elutasítottuk. 020202-es sorhoz GUE 7263-as megint csak új szöveggel, amit láttak már, ki van mellette, ellene, tartózkodók. Ezt most én ellenőrizném géppel, elnézést kérek, nem láttam az összes kezet. Megnyitom a szavazást. Le scrutin est clos. Lezárom. L'amendement repoussé. Ezt leszavaztuk 22-13 eh, arányban. Eh, Bajcs 43-99 ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt leszavaztuk FEM 6001-es ki van mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizzük géppel. Scrutin est ouvert. Megnyitom. Scrutin est clos. Lezárom. Ezt elutasítottuk 18-15 arányban, és volt két tartózkodás is. 020301-es sorhoz a Bajs 4061-es ki van mellette. Ellene. tartózkodók. Ezt elutasítottuk. Budge 4064-es ki van mellette. Ellene. Tartózkodók ezt elutasítottuk. 02-03-02-01-es költségvetési sorhoz FEM 6002-es módosító ki van mellette. Ellene. Tartózkodók ezt leszavaztuk. 0204-es sorhoz FEM 6003-as, ki van mellette? Ki contre? Ellene. Tartózkodók. Ezt elfogadtuk. 0204-0202 FEM 6004, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. 0204-0202 ezt elfogadtuk. 0204-0203-as sorhoz FEM 6005-ös ki van mellette. Ellene. Ezt is képpel ellenőrizzük, megnyitom. klub. Lezárom. Ezt is elutasítottuk 18-15 arányban két tartózkodással. A 0204-0301-es sorhoz Bacs 41-47 ki van mellette. Tartózkodók. E, elutasítottuk. 0403-0103-as sorhoz. Két azonos módosító SND 7045 ös és a Bacs 4085 ös ki van mellette ellene tartózkodók. Ezt megszavaztuk. Uhagy, ugyanez a sorhoz FEM 6007-es ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. El, elutasítottuk. Ugyanehhez a költségvetési sorhoz EMPL 6260 ki van mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. A 0403-0104-es sorhoz a Bacs 4140 es módosító ki van mellette, ellene. Tartózkodók. Ezt elutasítottuk. Bacs 4266 ugyanez a sorhoz ki van mellette, ellene. Tartózkodók ezt is leszavaztuk. A 0403-0105-ös sorhoz Bacs 4134 kitámogatja, ki ellenzi. Tartózkodók, ezt elutasítottuk. A két azonos módosító, a FEM 6024-es és a Bacs 4001-es kitámogatja, ki ellenzi ezt ellenőrizzük eh, géppel, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elutasítottuk 18-15 eh, arányban két tartózkodással. 04-03-01-05-ös eh, sorhoz ki van mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. A 0403 0201 es sorhoz Bacs 4262-es kitámogatja ellenzők, tartózkodók, ezt elutasítottuk. 0403 0203 as sorhoz Bacs 4135 kitámogatja. Ki ellenzi? ki tartózkodik. Ezt leszavaztuk. Entrepreneurship. Entrepreneurship az EMPL 6208-as módosítója, szóbeli módosítóval a raportőrtől kitámogatja. Ki ellenzi, tartózkodók, ezt elfogadtuk. És még egy módosító, FEM 6008-as ki van mellette, ellene tartózkodók, ezt megszavaztuk. A 06020101-es sorhoz a zöldektől a 7722-es módosítót visszavonták, a 06020102-es sorhoz a TRAN 5611-esről szavazunk ki van mellette, ellene tartózkodók. Ezt jóvá hagytuk. A 08-as költségvetési sorhoz a Budge 4070-es ki van mellette, ellene tartózkodók. Ezt eh, elutasítottuk. A 080201-es sorhoz a FEM 6010-es ki van mellette, ellene. Ki tartózkodik? Szerintem ezt elutasítottuk. A 08020202-es sorhoz FEM 6011-es kitámogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik. Ezt elfogadtuk. 08020203-as sorhoz Bacs 4238 ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodók. Ezt elfogadtuk. A 090302-es sorhoz Bacs 4138 ki támogatja, ki ellenzi kitartózkodik, ezt leszavaztuk. 14.03.01-es sorhoz Bacs 41.42 ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodók, ezt leszavaztuk. A 14.04.01-es sorhoz Bacs 41.46 ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodók, ezt leszavaztuk. A 1502-0101-es sorhoz ALDE 8027-es kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodók. Ezt leszavaztuk. Ugyanehhez a sorhoz FEM 6012-es kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodók. Ezt megszavaztuk. 15.02.03-as sorhoz kult 58.12 ki támogatja. Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Ezt elfogadtuk. A 15.03-as sorhoz FEM 6013-as ki támogatja. Ki ellenzi? Ki tartózkodik? ezt elfogadtuk. A 24.02.01-es sorhoz Bacs 41.43 ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik. Ezt elutasítottuk. 29.02.01-es sorhoz eh, a Bacs 45.86-os ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodók ezt leszavaztuk. 32.02.01.02-es sorhoz Bacs 4050-es kitámogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik. Ezt elutasítottuk. 32.02.02-es eh, sorhoz Bacs 4051 ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik. És ezt leszavaztuk. És most akkor ezt befejeztük tehát az 1A fejezetet befejeztük, és következik az 1B fejezet. Et nous embrayons directement. És kezdjük is el rögtön a külön szavazást. 040260-as sor. Két azonos módosítónk van. Az EMP 6 van 43 és a zöldek 77-30 ki van mellettük, ellenük, ki tartózkodik, elutasítva. 040261 zöldek 77-30 ki van mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. Zöldek Ö, ö, 77-31 ki van mellette ellenük tartózkodás elutasítva 040262 Emple 6203 2 millió euró plusz ki van mellette ellene tartózkodás elutasítva 040264 a Youth Employment Initiative. Itt van egy kompromisszós módosító jelentéstevő tollából. Ki van ezen kompromisszum mellett? Ellene? Tartózkodás? A kompromisszumot elfogadtuk, következésképp a módosítók, amelyeket követték ezen költségvetési sorral kapcsolatosan, ezek elutasításra kerültek. És nézzük a 040601-es költségvetési sort, Balcs 4447 és 185-173 056, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ample 6231, 20 millió euró plusz, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A következőt visszavonták, 040602-es költségvetési sor, Ample 6293, ez azonosan 4412 badzsal, 1 millió 60 ezer euró plusz, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elutasítva. 13.03.63, a GOE 73.01, ez azonos a Badge 43.24-essel, plusz, plusz 6 millió euró, ki van mellette, ellene tartózkodás, felutasítva. 130460-as költségvetési sor GUE 7302 Balcs 4606-os, ez több mint 18 millió euró plusz, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 22.04.03.02-es AFET 5035, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Aztán a tartalékok 130360, Gressle asszony módosítója, Bajdzs 4306 ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 130362 Bajdzs 4307 Gressle asszony ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 130460 Bacs 4063, Belder módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A megjegyzésekkel kapcsolatos 040260-as Bacs 4062 Belder mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 040264 GUE 7273 azonos a Balcs 4407-essel, ki van mellette, ellene, tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan, nem láttam minden kezet, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva, 23 szavazat, 11 mellette. Ugyanez a költségvetési sor FEM 6006 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ugyanez Bajcs 42-47-es bőge képviselőtolából mellette ellene tartózkodás elfogadva. Bajcs 42-65 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 040601 vagy 4447 ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 06020104-es zöldek 7724 ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 13.03.60, Balcs 43.06, Gressle asszony ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 13.03.62, Balcs 43.07, Gressle ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 130363 GUE 7301 Bacs 4324 ki van mellette ellene tartózkodás elutasítva 1303 6401 SND 7048 mellette ellene tartózkodás elutasítva 130460 GUE 7302 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ugyanez a költségvetés Balcs sor 4606 bajs ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ezzel az egybét befejeztük. Nézzük meg most a kettest. Kettes fejezetet. A korábban elfogadott eljárásnak megfelelően, tehát nézzük meg a két blogban a kompromisszumosokat. Az első al tömb, amely a költségvetés tervezett. Igen, ki van emellett? Ellene? tartózkodás. Ezt az al tömböt elfogadtuk, a második tömb mellett ki van ellene, ki tartózkodik, ezt is elfogadtuk. Most nézzük a külön szavazásokat a módosítókkal kapcsolatosan 05, 03, zöldek, 77, 10-es mellette ki van ellene. Elnézésüket kérem, kezdődik az elektronikus szavazás, Mennyit a szavazást. Lezárom a szavazást. A módosított elutasítottuk 18-16 arányban. 0502-0811 GUE 7285-ös módosítója ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. 0502 0812 es Balcs 4430 ki van mellette? Ki van ellene? ki tartózkodik, elutasítottuk. Ugyanez a költségvetési sor SND 7032, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 0502-1208 SND 7033, ki van mellette, ellene, Nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 20-11 arányban két tartózkodás mellett 05 02 13 01 77 08 zöldek ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 0503 11 Bacs 4361-es módosító Szarvama úr mellette ellene tartózkodás elutasítva 050880-as zöldek 7716 ki van mellette ellene tartózkodás elutasítva 0701 GUE 7289-es ki van mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 11.03.03 GUE 7297-es ki van mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Ferreira úr módosítóját is elutasítottuk. 11.03.03 GUE 72.99 ki van mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 11.06.60 GUE 72.98-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1106-6201, GUE 73.00, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1106-65, 11.06.65, Bacs 44.55, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tartalékok 0503 0110, Budge 4493 ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Észrevételek 0502-0599-es sor, Agri 5423 ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva 0502 Agri 5426 os ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Budge 4041 es le van fedve, ugyanez a sorsa. 0503-0101 költségvetési sor, MV 6144 ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 0503 költségvetési 4493-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. ugyan ez a költségvetés sor, zöldek 7712 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 070201 az első módosító az SND. Ah, il est couvert par le Elnézést, ezt lefedi a kompromisszumos.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 Bika viadalról szóló módosítót most akkor elfogadtuk, vagy sem? Le, le, votre amendement 77-12 a été repoussé. Az ön módosítóját elutasítottuk, de ellenőrzést óhajt? Ezt elutasítottuk. 070201 azt... Uh... Pardon Ils ont demandé un contrôle. Alors un contrôle. Egy ellenőrzést túhajtanak, akkor megnyitom a szavazást. Ah, pardon, le 77-12. A 77-12-esről van szó. No support letter bullfighting activities. Le scrutin est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 16-15 arányban három tartózkodás mellett. Elnézését kérem, nem láttam a kezeket. Bien, on a dit que à la ligne 07020 Nos, a 070201-est a kompromisszum lefeti. 070202-es költségvetés, Bajs 4059-es módosító ki van mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6703, az Agri 5425-ösek ki van mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk ezt a módosítót. Ah, Monsieur Salama souhaite que l'on compte. ma úr ellenőrzést óhajt. a hat nézzük meg az ellenőrzést ugyanezen az oldalon, a 050310-es illetően 4493 a 10 es költségvetési sorra vonatkozik ez a módosító. Ligne 0503 es költségvetési sor, Balcs 4493. as módosító. Le scrutin est ouvert. Megnyitom a szavazást. Oui, oui, bon, c'est bon. Scrutin est clos. Zárom a szavazást. elutasítottuk 15-20 arányban. Mivel ön ellenőrzést óhajtott, kérem azonnal azután kérje az ellenőrzést, hogy kiirdettem a szavazás eredményét. A bölcs 40-42-es az azonos volt az Agri 54-25-tel, amit már elvetettünk, tehát ezzel befejeztük a kettes fejezetet. Sur la rubrique 3. On continue? Folytatjuk. 18.30-kor be kellene fejeznünk, és a hármas fejezet végig el kell jutnunk. Hármas fejezet tehát. Itt három tömb van, kompromisszumos módosítókból álló. Az első szavazásra bocsátom, ki támogatja az elsőt, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. A második szavazásra bocsátom, ki támogatja a másodikat, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. Harmadik, ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a külön szavazásokat, amelyek nem nincsenek lefedve ezen három kompromisszumos tömb által. Nézzük a 17.04.01-est, Balcs 46.24 ki van mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. MV 61.24 ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 18.01.06.01-es költségvetési sörbalcs 45.02, ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. Költségvetési sor 18.02.01.01, balcs 45.01, ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 18.02.01.02, balcs 44.99, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 18.02.01.03 Balcs 46.27-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 18.02.01.04 GUE 73 18 és Balcs 44.96-os, ki van mellettük, ellenük tartózkodás 18.02.01.04 elutasítva. 18.02.08, Bacs 43.32 ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 18.03.03, Bacs 46.32 ki van mellette, ellene, tartózkodás. A módosított elutasítottuk. Alain 1802. A 1802 es költségvetési sor, SND 7046-os módosítója mellette ellene. Úgy vélem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 11-22 arányban két tartózkodás mellett. Nézzük meg most az MIF előirányzatok 18.03.01.01, 18.03.01.02, 18.03.01.03, és 05. Ki van mellettük? Ellenük? Tartózkodás? Elutasítva. Europe for Citizen Initiative 1804 és 1804 AFKO 6560 as ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadva. A következő oka okafogyottá vált. Az észrevételekkel kapcsolatosan 090505-ös költségvetési sor, kult 5807 ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15.04.01 kult 58.40, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16.03.01.02 AFKO 65.50-es ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 160304 Balcs 3040-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 17.03.01, a de 80.75-ös és egy szóbeli módosító jelentéstevő tollából. Itt a szövegek, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 170401 Bacs 4148-as ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 170402 Goe 7325 Bacs 4625 ki van mellettük? Ellenük. Tartózkodás. Elutasítva. 170403 költségvetési sor Balcs 4060-as ki van mellette, ellene. Tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 18-17 arányban. Elnézésüket kérem. 17.04.04, GUE 73.27 és Bacs 46.26-os. Azonos módosítók ki van mellettük, ellenük. Tartózkodás? Elutasítva. Költségvetési sor 18.02.01.01, az első módosító a FEM 60.14-es, ki van mellette, ki van ellene. Nézzük elektronikusan meg. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 22-11 arányban két tartózkodás mellett. Ugyanezen költségvetési sorhoz kapcsolódik két azonos módosító GUE 7316 és Balcs 4500, ki van mellettük, ki van ellenük. Tartózkodás elutasítva, el vannak utasítva. 18.02.01.02 az első költségvetési módosító, Balcs 4497, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Balcs 57 es mellette ellene. Nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 20-14 arányban egy tartózkodás mellett. Ugyanezen költségvetési sor, GUE 7317 ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. Ugyanezen költségvetési sor, Balcs 4498 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 18.03.01.01-es költségvetési sor első FEM 60.41-es, ki van emellett, ellene tartózkodás elutasítva. A GUE 7319 és Barge 4331-es módosítók azonosak, ki van mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 1803 Balcs 4504-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 18.04.01 költségvetési sor Balcs módosító 41.15 Böge úr tollából egy szóbeli módosító valamelynek megvan a szövege, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33 02 01 es költségvetésről Balcs 45.97 ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. FEM 6023-as, GUE 7407, Balcs 4596-os azonosak. Ezeket szavazásra bocsájtom, ki van mellettük, ellenük. Nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 15-19 arányban ezen módosítókat elutasítottuk. 02 es módosító, FEM 42 es módosító, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítva. 33.03.01-es módosító, FEM 6026-as és BAGY 4003-as azonos módosítók ki van mellettük, ellenük, kitartózkodik. Elfogadtuk ezt a módosítót. Eh bien, mes chers collègues. Nos, tisztelt kollégák, elég jó tempóban haladtunk. Azt hiszem, hogy még marad már nem maradunk ezzel a munkánkat, holnap fogjuk majd folytatni. A négyes fejezettel kapcsolatosan hozzá kívene valaki szólni, senki. Ebben az esetben felfüggesztem az ülést holnap 9, 9 óráig. Tehát holnap 9 óráig ugyanebben a teremben.